Hölgyeim és Uraim! Folytatjuk a szavazást. Méghozzá a gross jelentéssel a belföldi vasúti személyforgalom témájában. 42 módosító érkezett a szakbizottság részéről. Ki van mellettük? Ellenük. Tartózkodók. Elfogadtuk. Mr. President, Elnök úr, nem tudtam korábban felszólalni. Az Európai Uniós tagság egyik előnye az,